Hölgyeim és uraim, rendkívül mozgalmas napunk van ma itt a parlamentben, több meghallgatás zajlik, és kérném még egyszer a kedves képviselőket, hogy foglalják el a helyüket. So good afternoon and I'd like to welcome the Commissioner Designate jó napot kívánok mindenkinek, és Elzbieta Vienkovszkát szeretettel köszöntöm, a biztos jelölt asszony, Buzek is, urat is üdvözlöm itt, aki az ITRE bizottság elnöke. Én nagy örömmel voltam tagja ennek a bizottságnak az előző parlamenti ciklusban, és most tájékoztatom a képviselőket, az IMCO képviselőket is, hogy a két szakbizottság közös meghallgatást tart, és üdvözlöm az ENVI és a Juri szakbizottság képviselőit is, akik társultak és csatlakoztak hozzánk, illetve a TRAN, azaz a Közlekedési Bizottság képviselőit is meghívtuk, tehát rengeteg bizottság képviselteti magát itt. A Belső piaci és fogyasztóvédelmi szakbizottság foglalkozik tehát az egységes piaccal, azzal, hogy az egységes piac végrehajtásának akadályait megszüntessük, és ide tartozik a digitális egységes piac megvalósítása is. Mi foglalkozunk a gazdasági, fogyasztógazdasági érdekeivel és jogvédelmével, valamint az egységes piaci szabályok és fogyasztóvédelmi szabályok betartatásával. Nagy örömmel és nagy érdeklődéssel várjuk majd Bélenkovszka asszony bevezetőjét, hogy megtudhassuk, hogy az ő megközelítése hogyan fog bennünket segíteni szakterületünkön a munkánkban, munkánkban, és kíváncsiak vagyunk arra is, hogy biztos jelölt asszony az ezen a területen fennálló kihívásokkal hogyan kíván szembeszállni. Remélem, hogy ő érti a jövőbeni fejlesztéssel és az egységes piacsal kapcsolatos aggájainkat, és milyen konkrét javaslatai vannak a vállalkozások, a munkahelyteremtés a fogyasztók és a kis- és középvállalkozások, valamint a dolgozók számára. Most pedig Buzekónak átadom a szót, hogy a megnyitó megjegyzéseit megtegye. Köszönöm szépen, elnök asszony, társelnök asszony, kedves Viki! Mindenkit szeretettel üdvözlök. Te nagy szeretettel üdvözlöm biztos jelölt asszonyt is, Ezbieta Bienkovszkát. Az Európai Parlament öt szakbizottsága képviselteti itt magát. Ahogy kolléganom elmondta, ő az IMCO szakbizottság vezetője, én az ITRE, tehát az Ipari Szakbizottságé, és természetesen az európai társadalom, a civil szervezetek, az ipar és más területek is képviseltetve vannak, és nagyon sokan figyelemmel kísérik ezt a meghallgatást az Európai Parlament honlapján élőben. Hadd mondjam el, hogy az ITRE szakbizottság, azaz ipar, a vállalkozások és a kis- és középvállalkozásokért felelős szakbizottság, Biankowska asszony tárcájának ezek a témák pedig fontos részét képezik. Mi a versenyképes Európára gondolunk, és ide tartozik az információs társadalom, a kommunikációs hálózatok, a transeurópai hálózatok, energia, az űr, még az éghajlatváltozási téma is ide tartozik, és minden az ITRE szakbizottság hatásköre. De a legfontosabb témák azonban Bienkowska asszony tárcájában szerepelnek. Hatalmas kihívásokkal nézünk szemben az elmúlt öt évben. És ezeken a területeken nagyon kíváncsian várjuk, hogy a biztos asszony hogyan kíván eljárni. Röviden, hadd mondjak néhány technikai részletet, szervezési kérdéseket. A bizottság jóváhagyására vonatkozó útmutatások szerint a képviselőknek lehetősége van arra, hogy kérdéseket tegyenek fel a jelöltnek. Két kérdésre kell válaszolni. Az első kérdés az, hogy megfelele a jelölt arra, hogy a biztosi kollégium tagja lehessen, a másik pedig, hogy az adott tárcával járó felelősségeket és feladatokat el tudja ellátni. Négy dokumentum volt elérhető mindenki számára, valamennyi európai parlamenti képviselő számára az önéletrajz, a megbízó levél, a misszió levél, a pénzügyi beszámoló, a júri szakbizottságban dolgozó kollégák átvizsgálták a nyilatkozatot, és minden nyelvre le is fordították ezeket a dokumentumokat egyébként, tehát mindenki számára megtalálhatóak. Az eljárás a következő, a szokásos, de elismétlem még egyszer a szabályokat. Biztos jelölt asszonynak először is lehetősége van arra, hogy egy bevezető beszédet tartson maximum 15 percben. Ezután a meghallgatás végén 5 percet kap záró megjegyzésekre. A kérdésekre a következő szabály vonatkozik. Különböző szakbizottságok képviselői tehetik fel a kérdéseiket. Leginkább az IMCO és az ITRE szakbizottság tagjai élhetnek ezzel a lehetőséggel, de az ENVI, a Júri és a Közlekedési Bizottság, tehát a Környezetvédelmi, a Jogi és a Közlekedési Bizottság tagjai is tehetnek fel kérdéseket, ők társult bizottságok ebben a meghallgatásban, az ő szerepük is fontos, és ezt tudják is. A pingpong elve alapján fogunk eljárni, három perces szakaszokban, egy perc a kérdésre, és két perc a biztos jelöltnek a válaszra. Hadd mondjam még egyszer, hogy nagyon-nagyon fontos, hogy betartsuk az időkereteket. Tehát ez azt jelenti, hogy 5 másodperces tolerancia van a képviselőkre vonatkozóan, és biztos jelölt asszony, elnézést kérek öntől, de ön pedig 10 másodperccel lépheti túl az idejét ennyi mozgásteret tudunk önnek biztosítani, ugyanis muszáj tartanunk az időkereteket, 45 kérdést kap, tehát a három órát muszáj, hogy tartani tudjuk. Az első kérdéskör a frakciók képviselőjé lesz, és nagyon fontos, hogy a tolmácsolás valamennyi nyelven elérhető, mindenki használhatja és hallgathatja is az anyanyelvét. Ahogy már említettem, a parlament honlapján élőben követhető az adás, és akkor kezdjük is el a munkát. Elsőként biztos jelölt asszonynak adnám át a szót, legyen szíves, tartsa meg a bevezetőjét, maximum 15 percet kap.